Először Chris Davis jelentéséről, az alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-re címmel. Mihály Kaminski az első egy percben parancsoljon. Elnök úr, kedves képviselőtársaim, természetesen azok a célok, amelyek a jelentésben tükröződnek, olyan célok, amelyek keretén belül mindannyian össze kellene, hogy fognunk. A közelmúltban azonban eléggé restriktív környezetvédelm melletti intézkedések születtek, és az EU céljai ebben a kontextusban sajnos India és Kína által nem föltétlenül megosztottak. Az EU-n belül azonban a legnagyobb ár, amit az ilyen nemes feltételezésekért fizetni kell, gyakorlatilag a gyengébben fejlett országok kárára születnek. Úgyhogy a dokumentum alapján nem tudtam mellette szavazni. Elnök, köszönöm szépen! Francesco De Angelis következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ennek a jelentésnek hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy nagyobb befektetések szülessenek az Európai Unió ipari ágazatában. Erre pedig szükség van annak érdekében, hogy segítsük a befektetéseket, a, növek, a gazdasági növekedés előrendítése szempontjából, és ugyanakkor csökkentsük a CO2 kibocsátásokat. Tehát semmiképpen sem kellene csökkenteni az EU versenyképességét ennek, ellenkezőleg meg kellene, hogy erősítse. Végül is a szükséges befektetések fenntartása nagyon fontos a megújuló energiák felhasználásával, hogy megtakarításokat eszközölhessünk, és tiszta legyen a levegőnk. Ez nagyon fontos a valós zöld gazdaság célja, a növekedés és fenntartható ö, fejlődés. Köszönöm szépen. Jedna minuta dla pana posła Sonika. Köszönöm szépen. Szonik úr kap egy percre szót. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bizottság közleményére reagálva, amit Davis úr jelentésével kapcsolatban kiadtak 2050-ig tartó alacsony szénkibocsátású gazdasággal kapcsolatban. Először is hangsúlyozni kell a költségeit ennek a csökkentésnek, másrészt pedig azt a bizonytalanságot is, amelyel ez az intézkedés jár. Világos jelzésekre van szükség arra vonatkozóan, hogy milyen befektetéseket érdemes eszközölni a különböző iparágakban. Ezzel a jelenlegi javaslattal, állásfoglalással felülírjuk a néhány évvel ezelőtt elfogadott jogi anyaggal kapcsolatban meghozott befektetési döntéseket, ez lenne a jogbiztonság, vagy a befektetők biztonsága? Sajnálatos módon még túl korán van ahhoz, hogy új széndiokszid kibocsátási célokat tűzünk ki. Belan úr kap szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Én a jelentés ellen szavaztam ezzel a stratégiával kapcsolatban, mert eh, hátrányosnak tartjuk ezt a stratégiát. A lengyel kormány sem támogatja ezt az anyagot, mert eh, úgy gondolják, hogy eh, a megállapodásokat legkorábban a klímaváltozásokkal kapcsolatos tárgyalások után három évvel lehet bevezetni nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. A lengyel ipart nagyon súlyosan érinteni, hogyha ezeket a szabályokat alkalmazni kellene. A lengyel iparnak növekednének a működési költségei a rendeletből kifolyólag, és ez pedig az átlagos lengyelek életszínvonalát károsan érinteni nem értek egyet az Európai Bizottság eh, véleményével sem, akik eh, eh, véleményt fejtettek ki a széndiokszid kibocsátási kvóták eladásával kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr, nagyon fontos témáról van itt szó, és mindannyian a klímaváltozás ellen akarunk fellépni. Ugyanakkor a jelenlegi dolgok, amikre koncentrálunk, nem megfelelően, szerintem nem jó irányba haladunk az erőforrások gondos felhasználásáról kellene inkább beszélnünk, nem pedig egyes ágazatokat kitűzni. Például az agrárágazatot érintő célkitűzés az túlságosan súlyos, tudományos alapja nincsen, különös tekintettel arra, hogy szükség lesz a jövőben is egyre több élelmiszerre. Az agrárium valójában zárt körként is művölhető. Én nem tudom támogatni ezt a módosítót. Köszönöm, mondja az elnök. Paszeszkó asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én a jelentés mellett szavaztam, mert támogatom az Európai Unió álláspontját, hogy új klíma szerződésre van szükség. Az Európai Uniónak hosszú távon szüksége van erre a tervre, ezen keresztül valósulhat meg a 2020-as stratégia, és így lehet fenntartható gazdasági növekedést, valamint fenntartható energiapolitikát kialakítani. Hazám támogatja a dokumentum legfontosabb rendelkezéseit, ugyanakkor rámutatnék, hogy Románia és egyéb kelet-európai országok is úgy gondolják, hogy az 1990-es benchmarkokból kell kiindulni, így eh, látható, hogy ezek a tagállamok eh, milyen eredményeket értek el a széndiokszid kibocsátásuk csökkentése területén. Azt is eh, gondolom, hogy világosabbá kell tenni a többletkreditekkel kapcsolatos szabályokat, és figyelembe kell venni azt, a, azt is, hogy hogyan alakíthatunk ki lehető legszélesebb konszenzust a tagállamok között. Sean Kelly következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok jó ajánlás szerepel ebben a jelentésben, de vannak vitatott ajánlások is. A nagy részüket végül is elutasítottuk a károsoknak, és a vége pedig úgy tűnik, a végeredmény pedig elfogadható. A legfontosabb dolog az a versenyképesség. A gazdasági válságot élünk, és ha azt szeretnénk, hogy az európai gazdaság újra növekedési pályára kerülne, akkor új munkahelyekre, új gazdasági szektorokra és versenyképességre van szükség. Ezt kell kiegyensúlyoznunk a környezetvédelmi megfontolásokkal. A javaslat egyes elemei kifejezetten kifejezetten károsak az ipar számára. Eh, az igazi nagy kihívás azonban az, hogy olyan országokat, mint Kína és India rávegyünk arra, hogy globálisan lépjünk fel közösen, és globálisan kezeljük ezt a globális problémát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólott Tánok úr. Elnök úr, a többiekkel az ECR-ben gyakorlatilag, ami a versenyképességet illeti 2050-re a széndiokszid kibocsítás szerint, úgy gondoljuk, hogy jó a jelentés, sokoknál fogva, főleg az éghajlatváltozás elleni harc felvételét illetően. A bizottságtól azt szeretnénk kérni, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, hogy a 2030-as célokat elérjük, de nem föltétlenül túl gyorsan. De ugyanakkor föl kell lépnie azért is, hogy a kibocsátás kereskedelem terén a hiányosságokat pótolja mert ö, oda kell ö, figyelnünk főleg a ö, repülőgépekre is ebből a szempontból, ugyanis teljesen fel lett vizezve az eredeti javaslát. A kompromisszum keretén belül jobb lenne az elfogadható megoldás, de még mindig nem tudjuk elfogadni azt, hogy főleg az, a mezőgazdaság terén, illetve a regionális finanszírozás terén úgy járjunk el, hogy ezt javasolták, ezért tartózkodtunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most következik a diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai címmel a szavazat magyarázat. Kaminski úr. Nos, a közelmúlt hollandiai eseményei, amikor egy politikai párt, amely támogatja a holland kormányt, gyűlöletet használ fel, a közép-kelet-európából bevándorlókkal szemben politikai érdekei ö, miatt. Ezt mindenképpen ö, ellenezzük. Nagyon örülök, hogy ö, Hollandia ilyen javaslat talált elő. Azonban sajnálatos módon nem csak Hollandiában vannak ilyen jelenségek, a lengyel bevándorlók elleni hangok hallhatók például az Egyesült Királyságban, és vannak olyanok is, akik itt a parlamentben képviseltetik magukat ezen pártok közül. Javaslom, hogy a képviselők forduljanak kollégáikhoz, ne beszéljenek a lengyel bevándorlókkal szemben, Hána úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen a szavazásra koncentrál a tisztelt ház, és ugyanakkor oda kell figyelnünk arra, hogy az embereket hogyan befolyásolja mindez. Minél mélyebb a válság, annál jobban beszélünk ezekről a kérdésekről. A válság a földközi tengeri térségre is átterjed, és mi meg arról beszélünk, hogy mi a helyzet a Hollandiában egy weboldallal. És nagyobb publicitást adtunk ennek, mint amit kellene. Még elítéljük a pártot is, amely ezzel kapcsolódik, és összefüggésbe hozzuk a holland miniszterelnökkel is. Hát egyszerűen nem tud minden egyes percében válaszolni ezekre a felvetésekre, mert kormányoznia kell az országot. De persze a valós ok az, hogy az egyik csoport az egyiket elítéli, és aztán utána állásfoglalást kell a másiknak megfogalmazni. Egyszerűen teljesen elhatalmasodnak ezek a kérdések. Olyankor dolgokra kellene tényleg koncentrálnunk ehelyett, ami tényleg befolyásolja a valós világot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sógor képviselő úr

Dziękuję bardzo. Pani poseł... Köszönöm szépen. Nikolaj képviselő asszony. Nos, az állásfoglalás még csak a kezdete valaminek. Első olyan állásfoglalás, amely szankciókkal illet bizonyos kommunikációt az interneten, európai országok elleni, kelet-európai országok elleni ö, xenofób ö, fellépést ítél el. Ez az első alkalom a kereszténydemokraták és a liberálisok közötti kom- koalíció során. És ez a kormány tolerálja ezt a weboldalt. Nem akarunk olyan politikai kérdést szíteni, amely össz, egymás ellen szítja a különböző politikai frakciókat, de a keresztény demokratáknak és a liberálisoknak bizonyos felelősséget föl kell vállalniuk valamilyen polgári civil kampány keretén belül esetleg le kellene állítani, mert főleg a válságos időkben nem lenne szabad ilyen dolgoknak megtörténnie, mert a demokratikus jogokat amúgy is csorbul, csorbíthatja mindez az EU-ban. Köszönöm szépen. Most pedig Zenne tovább következik egy percben. Igris vláda demokratické Köszönöm szépen. Hogyha az idegen gyűlöletről beszélünk. Viditelné označení na oděvech uh, Sajnos gond van a tolmácsolással. Nincs tolmácsolás csehről angolra. Uh, excuse me? Yeah. Now it's okay? Most már működik? Start again. Start again. Igen, kérem, kezdje újra. Rendben. Kedves kollégák, arcul csapása ez a demokráciának, hogyha egy demokratikus ország kormánya nem képes arra, hogy egy idegen gyűlölő oldalt elutasítson, amely gyűlöletet kelt. Ez azt is jelentetné, hogy megbélyegeznek minden közép-kelet-európai üzletet vagy szemét, ezt nem szabad elfogadnunk, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a holland miniszterelnökre, azért, hogy bizonyos jogi lépéseket tegyen meg. Ez diszkrimináló jellegű és ellentétes az Európai Unió szabadságaival. A holland kormány nem rendelkezik egyetemű érvekkel, 20 éven át a közép-kelet-európai helyzetet kihasználták a hollandok, befektettek Lengyelországba, vagy akár cseh köztársaságban rengeteg második lakást vásároltak maguknak. Azt várjuk, hogy a holland társadalom többsége az idegen politika ellen fordul. Poseł Ewald Stadler. Köszönöm szépen. Stadler úr a következő. A president. Tisztelt elnök úr! Ezen állásfoglalás ellen szavaztak, és szavaztam mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy minden egyes európai állampolgár joga az, hogy a saját panaszát elmondhassa. Ez lehet az interneten, ez lehet a médiában, vagy akár újságokon keresztül is, anélkül, hogy a politikai korrektséget fel kellene vetni ellene. Kaminski kollégának mondom ezt, hogy azt nagyon hamisnak tartom azt, hogy itt nemzetekről beszéljünk, és főként a lengyel eh, eh, nemzetről beszélni ezeken az oldalokon, én ezt nem hal nem tartom teljesen rendesnek, helyesnek. A kriminalitás nem kötődik nemzetekhez, ez teljes mértékben nemzetközi, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Salvatore Jakolino, egy percre. Presidente. Köszönöm elnök úr a szót. Nyilván hasznos egy ilyen közös állásfoglalási javaslat, főleg ilyen fontos témában, amikor diszkriminációról van szó, és nyilván ilyenkor objektívan föl kell lépnünk, főleg amikor arról van szó, hogy családegyesítésről van szó. Nagyon fontos terület ez, és olyan értékek ezek, amelyek keretén belül nyilván újra foglalkoznunk kell azokkal a kérdésekkel, amelyek ebben a körben már felmerültek. És mivel 2013-ban az európai állampolgárok éve lesz. Nyilván ezt a nehézséget le kell addigra küzdenünk. Az internet nagyon fontos alapeszköze az ismeretek terjesztésének, de nyilván aki használja, oda kell, hogy figyeljen arra, hogy hogyan és miképpen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elena Beszeszka következő hozzászóló egy percben. Elnök úr, most és itt kellett felszólalnom, mert az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy csak a politikai frakciók vezetői mondhatják el véleményüket ebben a témában a vita során, ami azt jelentette, hogy a többi ö, ö, képviselő szólásszabadságát csorbították. Egyszerűen nem lehet ö, ö, a xenofób viselkedést eltűrni, főleg azért, mert esetleg kelet-európai országokból származókról van szó, egyszerűen degradáló és olyan viselkedés, ami végül is arra utal, hogy a holland kormány a PVV-től nem határolta el magát, erre nincsenek jó kifogások. A szélsőséget, a diszkriminációt, a xenofóbiát egyszerűen nem lehet semmivel sem indokolni. Ez a viselkedés mód követi a holland kormány más lépéseit is, például a Schengeni térség vonatkozásában Románia kapcsán. Köszönöm szépen. Vilen úr. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, amit eh, Reding biztos asszony is mondott, eh, az a weblap, eh, amelyen fel lehet jelenteni más országokból származó munkavállalókat, az egész európai jogrendet ássa alá. Lengyel képviselőként, európai parlamenti képviselőként teljes mértékben elutasítom az ilyenfajta nacionalista türelmetlenséget. Ugyanakkor azt is sajnálom, hogy ezt a kínos weblapot a holland kormány ettől nem határolódott el, pedig Hollandiának kiválóak a kapcsolatai Lengyelországgal. Szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi támogatást és hadd mondjam el, hogy a lengyelek munkavállalóként mindig a legjobb szándékkal mennek az Európai Unió más tagállamaiba. Köszönöm szépen, Repo képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Én az állásolás mellett szavaztam. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament megmutassa azt, hogy elítéli az intolerancia minden egyes formáját a diszkrimináció tilalma a nemzeti a nemzeti alapon történő diszkrimináció tilalma az egyik alappillére az Európai Uniónak. Egyértelműen fel kell lépni a diszkrimináció ellen, amely nem elfogadható. Azért is nagyon fontos ez a fajta elutasítás, mert megvan a veszély annak, hogy ez átterjed más tagállamokra is. Az előítéletek tüzelése ahhoz vezet, hogy megosztjuk az embereket a jó nyugatiakra és a rossz keletiekre, vagy a szorgalmas éjszakaiakra, illetve a lusta déliekre. Az Európai Parlamentnek fel kell lépni az etnikai jellegű megosztás ellen. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre most Fan eh, Hekkel kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Sok hűhó semmi miatt. Szerintem ez a Shakespeare-i eh, kifejezés eh, a lehető legjobb, amit lehet itt alkalmazni erre a parlamenti széniátékra amit egy holland weboldal miatt hoztak létre. Én sem tartom annyira jónak ezt a weboldalt, és Tedler kollégával tudok legjobban együtt érteni, de úgy gondolom, hogy van egy olyan párt Hollandiában, amely állandóan szemben állt a legális vagy illegális immigrációval szemben, a kelet-európai országokkal szemben is. Ez egy olyan párt, amelynek joga van ahhoz, hogy megkérdezze az emberek jogát, az emberek tapasztalatait. És ezért az Európai Parlamentnek nem kellene azzal foglalkoznia, ezzel foglalkoznia, figyelnünk kell arra, hogy ne veszélyeztessük a vélemény szabad, véleménynyilvánítás szabadságát, nem szabad, hogy teljes mértékben csak progresszív és haszontalan kijelentéseket tegyünk. Köszönöm szépen, Ben Poszelt következik. Vildász úr, a pártja és a webolda egyértelműen szélső jobboldali, és a holland kormány ezt elfogadja, megtűri, és eléggé furcsa az, hogy kettős mércével mérünk. A magyar kormány leküzdi a szélső jobboldalt, és mégis a rossz sarokban állnak, mert energikusan szólalnak fel. A holland kormány viszont támogatja az ilyenfajta fajta pártokat, és épp itt az ideje annak, hogy végre most már egyértelműen szóljunk fel. Nikolaj úrral csak egy pontban nem értek egyet. A frakciónkban a kereszténydemokraták ezen weboldal ellen voltak, ez fontos, de az is fontos, hogy ami a holland kormányban történik, az egyre inkább azt mutatja, hogy EU-szkeptikussá válnak. Remélem, hogy hamarosan Hollandiában ismételten olyan viszonyok uralkodnak majd, hogy büszkék lehessünk erre az alapító országra. Köszönöm szépen. Philip Kleiss következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tetszik az, amikor a Lengyelországra vagy más európai országra mutogatnak. Nagyon sok tisztességes és keményen dolgozó ország so sok ember van, de hát a kérdés az az, hogy itt tényleg gyűlöletkeltésre használják -e ezt az oldalt. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben is vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy nincsen probléma Schengennel. E, Schengenben megnyitjuk a határokat, de ez óriási ajándék volt a szervezet bűnözés számára a politikai korrektség nevében, vagy az a pseudomorális többlet érték által viszont nem ismerjük el a problémákat, Köszönöm. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wyjaśnień głosowania nad projektem. Köszönöm. Most pedig az orosz választás eredményével kapcsolatban lehet eh, szavazatmagyarázó felszólalásokat tartani. Kaminski úr kezdi. Köszönöm, elnök úr! Eh, hölgyeim és uraim! Ami most Oroszországban zajlott, az nem igen nevezhető választásnak. Eh, szigorúan technikai szempontból volt persze választó cédula, amin több név szerepelt, és voltak választó fülkék, ahol lehetett szavazni, de azóta azt hallottuk, hogy a szavazatszámlálás során is nagyon sok szabálytalanság történt. De nem csak ezért nem lehet ezt választásnak hívni, hanem azért sem, mert azok a jelöltek, akik komolyan veszélyeztethették volna az uralkodó koalíciót, pártot nem indulhattak a választáson. És ezért nem tudtam megszavazni ezt az állásfoglalást itt az Európai Parlamentben, mert elítéli a, azt, ami Oroszországban történt, de nem megy elég messzire, sokkal határozottabban kellett volna kritizálnunk az orosz demokrácia hiányt. Hennen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Minden ország hajlamos arra, hogy energiadiplomáciát folytasson a balti országok, Grúzia, Azerbajdzsán, nem kell ahhoz Oroszország szomszédjának lenni, hogy az orosz energiadiplomáciát elszenvedje. Mi nem vagyunk szomszédai Oroszországnak, mégis a Litvinenko ügy, illetve a diplomatáink zaklatása megmutatta, hogy mi történik azokkal, akik nem tetszenek a Kremlnek. Mivel, mivel érdemeltük ezt kell? valójában a belső ellentétek exportálására van szó marxista szóhasználatban. E, megpróbálnak, e, megpróbálják belül stabilizálni a rendszert azzal, hogy külföldön és a határaik mentén konfliktust gerjesztenek. Éppen ezért Oroszországban egy pluralista társadalom kialakítása nem csak jó dolog, helyes dolog, hanem számunkra létfontosságú is. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig egy percre Uspaszki úrnak adom meg a szót. Jest, proszę bardzo, panie pośle. Itt van, akkor meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én megszavaztam az állásfoglalást két oknál fogva. Először is megfigyelő voltam a választásokon, a Dumában, az elnökválasztások során is több jelöltel is beszéltem, és senkinek nem volt semmiféle ellenvetése. Nem mondhatjuk azt, hogy a választások nem voltak fair választások. És meg vagyok győződve arról is, hogy az Európai Parlamentnek nincsen erkölcsi jogosultsága véleményét másokra rákényszeríteni, amikor az EU-n belül is sérülnek az emberi jogok, amikor az embereket megbilincselik, és nem hagyják, hogy választóikkal találkozzanak. A legrosszabb pedig az, hogy az Európai Parlament nem figyel oda ezekre az eseményekre, sőt, az EU-ban elkövetett bűncselekményeket elpróbál, megpróbálja eltussolni. Az embereket bíróság elé hurcolják, és létrejött egy olyan mechanizmus, amikor az emberek az igazukat csak 10-15 évvel később tudják bebizonyítani, amikor már tönkrement a politikai karrierjük. Elnézést. Stadler úr következik egy percben, parancsoljon. Igen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy Uszpászki kollégám előttem beszélt, mert csak meg tudom erősíteni azt, amit ő is elmondott. Én is részt vettem a választási megfigyelésen, és úgy gondolom, hogy Gágini kollega is ugyanezt tudta elmondani. Nem arról van szó, hogy a vita hogyan szólt, minden két, aki kotizálta Oroszországot, azonnal butánnak bélyegezték. Ugyanazok az emberek, akik az oroszoknak meg akarják tanítani azt, hogy mi a pluralizmus és a véleményszabadság, azok nem készek arra, hogy a szólásszabadságot itt az Európai Parlamentben tolerálják, és nem is látják ezt az ellentét, ez eléggé tragikus. Az, orosz, az oroszok nem szerencsétlen gyerekek, tudják, hogy hogyan kell megszervezni a saját demokráciájukat, és ezen választások során stabilitást szerettek volna, nem akartak volna visszatérni azokra az időkre, ami Jelcin alatt uralkodott, amikor főként a nyugat telepedett az orosz vagy orra, tehát erről van szó, hölgyeim és uraim. Minuta na vejesnyi gószavanya, dla pana Bilana. Köszönöm szépen, bielen úr kapszót egy percben. Köszönöm elnök úr a szót. Azt hiszem, hogy a két korábban előttem szóló rámutatott arra, hogy Oroszország milyen hatékonyan tudja befolyását érvényre jutatni ma. Az alapprobléma az, hogy nincs politikai pluralizmus ott, ez egyre nyilvánvalóbb, és az, hogy a médiák szabadságát korlátozzák. Az elnökválasztási eredmények, mivel mindenki nem indulhatott, nem lehet reprezentatív jellegű. És a választások során is voltak szabálytalanságok főleg amikor a választási törvényeket megszekték, ezeket mind elemezni kell. Ugyanakkor nagy eredmény az orosz társadalomban tapasztalt jelenség, hogy dönteni akarnak a saját jövőjükről, de hát a kormánynak is így kellene eljárnia. Egyetértek azzal, hogy dialógust kell kezdeni a demokrácia melletti ellenzékkel, a politikai pártokra vonatkozó szabályokat is érinteni kell, és meg, kell vitat, meg kell gondolnunk, hogy együttműködünk-e Oroszággal vagy sem. Köszönöm szépen, Répó képviselő következik egy percben. Köszönöm a szót. Az oroszországi helyzet rendkívül aggasztó. Bár el kell ismernünk, hogy a kommunizmus vége óta sokat fejlődött ez az ország, nyilván végül is lényegesen fontos jelölt nem volt az elnökválasztások során Putyinnal szemben, úgyhogy ha lett volna, akkor talán jobb sikert lehetett volna elérni. A decemberi Dumában történt választásokat követően a civil társadalom aktívabbá vált, ez pedig Putyin engedélyével. De Putyin elnöknek rá kellene döbnie, döbbenni arra, hogy a 2010-es Oroszország már nem ugyanaz, mint a 12 évvel ezelőtti, amikor hatalomra került. Az arab tavaszos hasonló forradalom ö, el sem képzelhető ö, Oroszországban, ugyanis ö, Oroszországban ö, belülről kell elindulni a demokratizálódásnak. Továbbra is fenn kell tartanunk a kapcsolatot a Dumával, segíteni Oroszországot. Köszönöm. Rékeni képviselő következik. Köszönöm, én megszavaztam ezt az állásfoglalást, bár nem hiszem, hogy megfelelően értékeli az oroszországi választások eredményeit. A legfontosabb dolog az, hogy tudjuk azt, hogy az Európai Parlament hogyan értékeli a választásokat. Ez pedig világos, nem voltak szabad és fair választások. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi decemberi Dumában történt választások, illetve a, az e-havi elnök választások megkérdejelezendők, és a győztesek legitimitása hasonlóképpen. Teljesen logikus tehát, hogy bizonyos kollégák azt javasolták, hogy egyes törvényeket meg kell változtatni, és ennek benne kell lennie az állásfoglalásban. Kedves kollégák, az választásokat követően Oroszország megváltozott, oda kell figyelnünk, és tisztelnünk kell a továbbiakban kapcsolatainkat Oroszországgal, mind az Európai Unión belül, mind más nemzetközi szervezeteken belül. Köszönöm szépen. Krisztina Oiland a következő. Selle resolutsiooni poolt Köszönöm szépen, mi is megszavaztuk ezt az állásfoglalást, és főként azért, mert nagyon sok módosítás benne van a, az állásorolásban Verhofstadt úr is nagyon fontos módosítást nyújtott be, amelynek értelmében kimondta, hogy nem, szabadok, nem voltak szabadok és igazságosak a választások, és ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak le kell vonnia a következtetéseket, le kell vonni azt a következtetést, hogy tisztességes volt-e a választást, és hogy a megválasztott elnök egy tisztességesen megválasztott elnöke. Ez nagyon sokat jelent az Euróoroszország kapcsolatok szempontjából. Néhány nappal ezelőtt volt egy meghallgatásunk, ahol Kasparov úr is jelen voltak, és, és sokan feltették azt a kérdést, hogy az Európai Unió egyáltalán továbbra is fenntarthatja-e ugyanúgy a kapcsolatokat Oroszországgal. Ez is most megkérdőjeleződött. Köszönöm szépen. Jetten Maki kollega következik, de nem látom őt, ezért Poszelt úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, Putyin úr egy antidemokrata, és ezért sokkal erősebb is lehetett volna ez az állásfoglalás, de a következő pontot szeretném mindenképpen előtérbe helyezni. Először is azonnal demonstráció szabadságot kell biztosítani az ellenzék számára, és minden ellenzéket, aki fogságban van, ki kell engedni. Ezen kívül szabad, független médiára van szükség, mert csak akkor lehet független választás. Ezen kívül ki kell építeni egy új regisztrálási eljárást az igazán demokratikus pártok számára, megfelelve így a párt pluralitásnak, és ennek kell lennie a feltele a Duma választásoknak is. Csak ezután lehet egy alternatívát találni a Putyin önkívülőmmel szemben Oroszországban. Köszönöm szépen, most egy percre Takkulakkal következik. Kiitoksia puhemies, äänestin tämän resolution. Köszönöm, Köszönöm elnök Euroopan unionin jäsenenä tai Euroopan parlamentin jäsenenä voisi mint az Európai Unió és az Európai Parlament tagjai a saját értékeinknek megfelelően kell lépnünk, és így segíteni a reform folyamatot Oroszországban. A cél az, hogy szabad választások legyenek egy napon itt. Nos, ha az európaiak szempontjából tesszük fel a kérdést, azt kell mondanom, hogy úgy gondoljuk, hogy a Dumát és a elnököt nem legitim módon eh, szavazták meg. Úgyhogy együtt kell működnünk velük, hogy a demokrácia felé tereljük őket, de úgy gondolom az Európai Uniónak új választásokat kell követelnie itt Strasbourgban vagyunk, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy itt van az Európa Tanács mellettünk, és ennek az Európa Tanácsnak is vannak kompromisszumai Oroszországgal hiszen Oroszországnak is vannak kritériumai, amelyek az emberi jogokhoz kapcsolódnak, és Putyin úr is hozzátehetne ehhez. Úgy kell eljárnunk, hogy új választások legyenek Oroszországban, és ez Putyin számára is előnyös legyen, ugyanis beindult a folyamat, Köszönöm. Anna Zaborska. Bardzo proszę. Zaborska kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Nem tartom elegendőnek ezt az állásfoglalást. Ez leírja a szabálytalanságokat, a hiányosságokat a választások előtt és végrehajtása során is. Meg vagyok arról győződve, hogy ezt a választást manipulálták. A kommunizmusban nőttem fel, és tudom, hogy milyen az, amikor a választások eredménye 100% körül, illetve a, a, vég, a részvétel 100% körüli. Európa csak akkor lehet erős globális szerepvállaló, hogyha nem hagyja magát zsarolni. Szükségünk van az olajra és a gázra, viszont Oroszország is függ azoktól a milliárdoktól, amiket mi fizetünk nekik ezekért a nyersanyagokért. Ezért azt kérném, hogy az Európai Parlamentnek továbbra is nyomon kell követnie, Putyin úr törekvéseit, és hogyha elnyomásra törekszik, akkor specifikus intézkedéseket kell tennünk. Lenzbergis úr következik még egy percre. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam ezt a szöveget annak ellenére, hogy világosabban értékelhette volna a március 4-én elkövetett eh, választási csalásokat ez a szöveg. Egy eh, módosítóra térnék itt ki, eh, amely a preambulumba kellett volna, hogy bekerülni, sajnos ezt a módosítót nem, nem fogadták el. Így hangzik nagyon komolyan kell venni azt, hogy az elnök jelöltek kiválasztása nem volt versenyen alapuló és méltányos. Köszönöm. Most pedig megyünk tovább a Kazaksztánnal kapcsolatos állásfoglalásról. Kaminski úr beszél először. Köszönöm, elnök úr tisztelt eh, képviselőtársaim, geopolitikai szempontból Kazaksztán nagyon fontos eh, szerepet játszik, nem csak eh, abban a régióban, hanem az egész eurázsiai régióban is. Kazaksztán eddig egy olyan ország volt, amely elkerülte a, nemz, a nemzetiségi és vallási konfliktusokat, amelyek egyébként arra a régióra igen jellemzőek. E, méltányolnunk kell a vallási türelmet, amely eddig ezt az országot e, jellemezte. Ezért is keltett komoly aggodalmakat mindaz, ami tavaly decemberben történt, amikor is tüntetők haltak meg, és e, erre az egész világ felkapta a fejét. Elégedettséggel tölt el, hogy a kazasztáni hatóságok, mint azt a legutóbbi információk, legfrissebb információk mutatják, megpróbálnak eljárni azokkal szemben, akik felelősek Eh, azokért a halálesetekért, amelyek decemberben történtek. Eh, eh, senki sem áll a törvények fölött, aki bűnös, annak bíróság előtt a helye. Köszönöm. Hennen úr következne, de ő már távozott az ülésteremből, és Murphy úr kap most szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. A GUE egy sor módosítót nyújtott be ehhez a fontos állásfoglaláshoz. Én elítélem azt a brutális fellépést és gyilkosságokat, amelyet a rendőri szervek elkövettek, a zaklatást, az ellenzéki média, újságírók és szakszervezetiek zaklatását. Én támogattam az olajmunkások sztrájkját, mert úgy gondolom, hogy jogos követeléseik vannak, és üdvözlöm a bátorságát mindazoknak az aktivistáknak, akikkel találkoztam, és akik annak ellenére beszélni mernek, hogy iszonyatos nagy az az elnyomás. Végül tartózkodnom kellett, mert az aggodalmak és a riasztó emberi jogi helyzetbeli események miatt sajnálatos módon úgy teszünk, mintha a kazak szervek megtanultak volna az incidensből, és javulna a helyzet, holott valójában a helyzet továbbra is romlik, különösen az emberi jogok területén. Köszönöm, most pedig Hojland asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, igennel szavaztam a kazak állásfoglalásra. Tegnap ebben a teremben egy nagyon alapos vitát tartottunk a kazaksztáni ügyekről. A tavaly decemberi események természetesen elítélésre méltóak, és nyilvánvalóan azokat, akik felelősek emberek haláláért bíróság elé kell állítani. Hogyha Kazasztán ebbe az irányba lépett, akkor az üdvözlendő. Kazaksztán fontos ország, komoly erőforrásokkal rendelkezik, érdekében áll az Európai Uniónak, hogy együttműködjön Kazaksztánnal. Az együttműködés előfeltétele azonban az kell, hogy legyen, hogy Kazaksztán a demokrácia és a demokratikus értékek felé indul el. Nazarbayev eh, elnök most egy kihagyhatatlan lehetőséggel eh, rendelkezik, eh, amely alapján, amely megragadásával előmozdíthatja országa jövőjét. Köszönöm, most pedig Tenok úr kap szót. Köszönöm. Ezt eh, a, ezeket a kapcsolatokat nem lehet alábecsülni. Már jó a kapcsolat Kazaksztánnal, de még a demokrácia és emberi jogok, valamint kereskedelmi témákban, terrorizmus elleni fellépés, drogkereskedelem, szervezetbűnözés témájában meg kell erősíteni az együttműködés gratulálunk Tokniász Kucsukov, illetve üdvözöljük Tokniász Kucsukov kiszabadítását, és meg, felhívjuk a kazaksztáni hatóságokat, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy demokratikusabbá váljon az ország, nyomozzák ki, vizsgálják ki a decemberi gyilkosságokat, és tartsák be az EBESZ ajánlásait. Várunk a decemberi FBI részvételű vizsgálatok eredményére. Mi úgy gondoljuk, hogy túlságosan kormányellenes lett a az állásfoglalás, és ezért addig, amíg a tényeket, amíg ki nem vizsgáljuk a tényeket, mi inkább tartózkodtunk, ami meglepő módon ugyanaz az álláspont, mint a GUE álláspontja. Köszönöm. Most pedig megyünk tovább, a nigériai helyzettel kapcsolatos szavazatmagyarázatok következnek. Stadler úr kezdi. President. Elnök úr megszavaztam ezt az állásfoglalást, de hozzá kell tennem azt, hogy ez csak egy problémás terület van, amit látnunk kell. Összességében a muszlim országokban óriási támadások vannak a keresztények és a keresztény közösségekkel szemben, például Egyiptomban, például a koptokkal szemben, ez csak erősödött az úgynevezett arab tavasz óta. Ugyanez vonatkozik Szíriára is, itt Szaudarábiában, Szaudarábiában is ugyanez van. Lecsökkent teljes mértékben a keresztény vallásúak száma, Ausztriában is vannak iraki menekültek emiatt. Igenis vallási konfliktusról van szó, és ez már keresztény testvéreinket is veszélyezteti ezekben az országban, és többet kellene tenni a keresztény közösségekért. Köszönöm szépen. Most szeretném elmondani az önök információja szempontjából, hogy nem lehet kék kártyát felnyújtani. Kaminski úr következik. Elnök úr, kedves képviselőtársaim! A keresztények ma világszerte olyan ö, vallási csoport, ö, akiket üldöznek. Ez több kontinensen is így van, sajnálatos módon Nigériában is. Nekünk, keresztényeknek és azt gondolom, itt nagyon sokan vagyunk így. Ö, testvériséget kell ö, képviselnünk a nigériaiak, a keresztényekkel szemben. Jó, hogy az Európai Parlament felszólalt ebben a témában. A 21. században nem lehet ilyen megállapodás. Azok, akik arról beszélnek, hogy szeretni kell test, barátainkat, a keresztények egyszerűen nem gyilkolhatók meg, nem lehet megfosztani őket jogaiktól. Meg kell mondanom, hogy ez nem csak a, az imáinkban, hanem ha cselekedeteinkben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Köszönöm szépen. Murphy úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. A demokratikus szocialista mozgalommal együtt Nikériában én is elítélem ezeket az erőszakos fellépéseket. A szervezetnek abszolút semmi olyan ö, ö, nincs ö, a birtokában, amit felajánlhat az embereknek, csak az erőszak, ö, ami a hatóságok részéről ö, megnyilvánul, és a korrupció is eléggé gyakori. Ö, csak a, mélyíti a szakadékokat a többi népcsoporttal szemben, a szegényekkel szemben, a munkavállalókkal szemben. Itt a korrupt elit, akik a nagy bizniszben vesznek részt, egyszerűen ellopják a javakat, egy százaléka veszi 90 százalékát a javaknak magához. Ö, a, az emberek Nigériában rendszerváltozást akarnak, gyakorlatilag olyan kormányt akarnak, akik a munkavállalókat, a szegényeket képviselik, és előre mutatnak, nem pedig meg akarják osztani a lakosságot. Köszönöm szépen. Köszönöm az utolsó hozzászóló ehhez az állásfoglaláshoz. Bent Poszelt úr, parancsoljon. Köszönöm, Herr Elnök úr, a egyik a nyolc legnagyobb olajtermelő ország közül 150 millió lakóval, ez, az, ez Nigéria, és itt a keresztényeket üldözik, támadják a katolikus miséket. Mi, hogyha az Európai Unió részéről nem mondjuk azt ki, hogy a keresztények védelmét mi támogatjuk a világon, akkor állandóan csak, egy, akkor csak mellé fogunk fogni. Általában támogatjuk a, a vallásközi párbeszédet, a toleranciát, viszont el kell mondjanunk, mondjunk azt is, hogyha nem, ha mi nem törődünk a keresztényekkel, akkor senki nem fog, és ezért Eston asszonytól szeretnék egyetemi szavakat hallani ezt illetőleg. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Utolsó pontunk a szavazatmagyarázat kapcsán az a hatodik vízügyi világfórum lesz. Az első, aki hozzászól ezzel kapcsolatban, Miranda asszony lenne, ha itt lenne, de nincs itt, és ezért megadom a szót Stadler úrnak. prezident, hol? Elnök úr! Nagyon érdekes és nagyon jó volt a mai vita, arról az állásorolás, illetve arról, amit a hatodik vízügyi világfórum kapcsán hoztunk létre. Nagyon fontos volt az a biztos asszony számára, és hogy fellép azok ellen, akik nem tartják be a vízzel kapcsolatos irányelvet. Az Európai Uniónak jelzést kell küldeni annak irányába, hogy fontos számára, a takarékos bánásmód a vízzel. Meg kell különböztetnünk az ivóvizet, illetve a más felhasználású vizet. Nem lehet az, hogy a fejlődő országokban az emberek használt vizet alkalmazzanak ivóvíz számára. E, Wysoki Parlamencie Europejski, e, podczas gdy... Köszönöm, e, elnök úr, hölgyeim és uraim. miközben mi itt Strasbourgban ülésezünk, Marseille-ben a vízvilágfórumot tartják. És nagyon fontos dolgokról van szó Marseille-ben. Hiszen földünk nagyszámú lakójának nagyon nehéz ivóvizet találnia. Éppen ezért támogatom azt az állásfoglalásunkat, amely alapvető emberi jogként fogalmazza meg a vízhez való hozzáférést, ugyanis az élethez nélkülözhetetlen a víz. Az Európai Bizottság és parlamentünk üdvözlendő módon egyre inkább cselekvésre szállja el magát ezen a területen, és remélhetőleg ez a fórum sikeresen ér majd véget Marseille-ben elnök. Most pedig Baszeszko asszonynak adom meg a szót Köszönöm, elnök, az, elnök úr. Én megszavaztam ezt az állásfoglalást azért, mert a vízhez való hozzáférés javítja az emberek életszínvonalát. A megfelelő vízhez való jutás kell ahhoz is, hogy csökkentsük a szegénységet. Szükséges a klímaváltozás elleni fellépésben is, és így tudjuk a szegénységet csökkenteni, meg kell védenünk vízkészleteinket. Ezt a témát a Rio 20 plusz konferencián is napirenden kell tartani a vízhez való hozzáférés és megfelelő vízgazdálkodás gazdasági szempontból is fontos a környezetvédelmi aspektuson kívül. Éppen ezért az erre irányuló terveket és megállapodásokat már előzetesen is üdvözlöm. Megfelelő pénzügyi kereteket is kell biztosítani a célok megvalósításához. Romániában szintén prioritásként kezeljük a víz minőséget a környezetvédelmi joganyag végrehajtása során. Köszönöm, most pedig Posszát úr következik. Elnök úr, az elmúlt héten Rómában lehetőségem nyílt arra, hogy megnézzem azt, hogy milyen intenzíven készítették elő ezt a vízügyi világfórumot. Itt eh, egy jövőben mutató kérdésről volt szó az emberiség számára, és ezt üdvözlöm ezt az állásfoglalást, és úgy gondolom, hogy sokkal intenzívebben kellene ezzel foglalkoznunk. A víz nem csak az élet forrása, hanem a halál forrása is lehet, hogyha ez háborúkat vagy gyilkos konfliktusokat ö, okoz. Ezért azon kell lennünk, amit Baszeszko aztán is mondott, megfelelő vízmenedzsmentet kell bevezetnünk, és a víz privatizálásáról szóló fantáziák kapcsán korlátot kell szabnunk, hiszen itt egy közjóról van szó, ami minden emberé, és ezért be is nyújtottam egy módosítót, ügyelnünk kell arra, hogy a víz ne legyen spekuláció tárgya, vagy zsarolás tárgya. Köszönöm szépen, és utolsó felszólaló ebben a kérdésben császtanok. Köszönöm. Úgy szavaztam, hogy a frakcióm, megszavaztam a hatodik Világ, vízügyi világfórumról az állásfoglást. mivel a fele a világ lakosságának nem fér hozzá alapszolgáltatásokhoz, és 800 millió ember még mindig nem egészséges ivóvizet kell, hogy igyon, úgyhogy rendkívül fontos ez a dolog nemzetközi szempontból. A Jelentés értelmében a legfontosabb prioritásokról van szó, és ez nagyon helyes a vízgazdálkodás terén. El kell ismerni azt is, hogy a vízhez való hozzáférés a békét, az együttműködést biztosítja a konfliktus által sújtott vidékeken. Úgyhogy szeretnénk, hogyha nemzetközi megállapodásokat a közös talajmenti vizek felhasználása szempontjából is érvényre juttassák. Ez nagyon fontos a békefolyamat szempontjából is a közel-keleten is, ahol a megfelelő hozzáférés mindenki részéről a vízhez alapvetően fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincs több hozzászóló, úgyhogy most lezárom az ülést, három óráig felfüggesztem a munkátokat. Köszönöm.